Please, can I ask the press to... Kérem a sajtót, hogy most már engedjék meg, hogy elkezdhessük az ülésünket. We give you 15 second and then... 15 másodpercet kapnak, de aztán utána tényleg el kell kezdenünk a munkát. I would like to ask... Uh... Szeretném megkérni, akik, azok, uh, akik itt vannak, hogy ne foglalják el mások helyét. Egy másik teremben is nyomon lehet uh, követni az eseményeket, illetve az interneten is, a webstreaming által. I would ask the press... Kérném a sajtó képviselőit, hogy hagyják el a termet. Please, now. Colleagues want to see the cannot sit in front of members, please. Kérem, ne üljenek a képviselők elé. Please. Kérem, szeretnénk megkezdeni a meghallgatásunkat. Mindenkit üdvözlök. Először is szeretném üdvözölni a biztos jelöltünket, Jonathan Hilt, akit most meghallgatunk az Econ szakbizottság előtt. Bizonyára tudják, hogy a meghallgatás célja az az, hogy az Európai Parlament a szerződéses jogát gyakorolhassa és megszavazhassa később a bizottságot, és ezáltal, ez a meghallgatás által tudjuk majd a bizottságban értékelni azt, hogy a bizottság, biztosi jelölt fel, eléggé felkészült -e arra, hogy a bizottság tagja legyen, és el tudja végezni a rákilót feladatokat. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy megfelelve a eljárási szabályzat 16-os függelénekének megfelelően a parlament a biztos jelöltet általános kompetenciája, európai elkötelezettsége, független, személyi függetlensége, illetve tudása alapján ítéli meg, azon tudás alapján, amely a tárcájához kötődik, de figyelembe veszük a politikai prioritásokat is az új bizottság kapcsán. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a meghallgatás előtt a biztos jelölt már írásban megválaszolta az előkészítő kérdéseket, és az írásos válaszokat minden nyelven megkapták a képviselők. Megfelelve az ide vonatkozó eljárásnak a jelölt benyújtott egy vagyonnyilatkozatot is, és a arról informálta bennünket, hogy ezzel kapcsolatban semmilyen fajta észrevétel nem volt. Most pedig hadd mondjam el, milyen lesz a vita struktúrája. A biztos jelölt egy bevezetőt tarthat 15 percben, utána kap még 5 percet az ülés végén, hogy eh, egy záróbeszédet tartson. A bevezető után lesz idő arra, hogy 45 kérdést tessenek fel a képviselők három perces csoportokban. Egy perc kérés, két perc válasz. Először a politikai frakciók következnek, majd a függetlenek. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy a három perces időtartamot nagyon szigorúan be kell tartani, mert hogyha nem, akkor megvonjuk a szót a képviselőktől is, illetve a biztostól is, ha tovább beszél. 23 nyelven van tolmácsolás, és így minden felszólaló a saját anyanyelvét alkalmazhatja. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy gondoljanak arra, hogy amit mondanak, azt tolmácsolják, és ezért ne beszéljenek túlságosan gyorsan. Szeretnék mindenkit arról tájékoztatni, hogy a parlament internetes oldalán közvetítjük ezt az ülést, és videófelvétel is készül erről, ez már megtekinthető ugyanezen az oldalon. Mielőtt megadnám a szót a biztos jelöltnek, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy milyen feladatok várnak, hogy azok a feladatok, amelyek a biztos jelöltre várnak, azok nagyon fontosak számunkra. Pénzügyi stabilitás, pénzügyi integráció, piaci bizalom, hatékonyság, és a pénzügyi reformok végrehajtása, illetve a bankuniót, az egységes szabályzatkönyv, könyv, illetve a vállalatok számára a befektetések megkönnyítése, és számunkra a legfontosabb az az, hogy mit gondol mindezekről a biztos jelölt. Kérem a biztos jelölt urat, Hill urat, hogy